Sürgősen felszólítom Önöket, hogy közösen dolgozzunk a korai második olvasatban elérendő megállapodás érdekében. Segítsenek abban, hogy közösen jó kompromisszumos irányvonalat tudjunk kidolgozni. Hogyha ezt nem tudjuk elérni, és szokásos második olvasathoz jutunk, akkor a parlament befolyásolási képessége jelentős mértékben csökken, és nem várhatjuk, hogy a tanács aztán át fogja venni hirtelen a parlament álláspontját. Akkor ott lesz a tanács álláspontja, előttünk a tárgyalóasztalon, és akkor módosító indítványokat benyújthatunk majd, azonban ezeket több, minősített többséggel kell elfogadnunk, és hogyha megnézzem a helyzetünket és valamennyi érdekünket, akkor már most elmondhatom, hogy inkább veszíteni fogunk ebben az esetben, mint nyernénk. Éppen ezért az lenne a nagy kívánalom, kérésem önökhöz, hogy segítsenek abban, hogy ezt a témát, ezt a dossziét most le tudjuk zárni, és minél több témát le tudunk zárni a tanácssal, a mi szellemünkben annál erősebb lesz a parlament kézjegye ezen a dosszién. Bizakodó vagyok, hogy egyesített erőinkkel a frakciók határain túlmenően ezt meg tudjuk oldani, és éppen ezért kérem, hogy pártállástól függetlenül tegyük ezt meg, érjünk el megállapodást a tanácssal, hiszen ez az állatok jólétét és az ember egészségét egyaránt szolgálja. Még a munkák közepette vagyunk, ezért a következő nagy megbeszélések során világosra szeretném tenni, hogy a következő nagy trilógusra csütörtökön, november 12-én kerül sor, és az elnyék jelentéstevők mindig részt vesznek, mindig meghívást kapnak, és hogyha nem tudnak eljönni, akkor én írásban megkapom az álláspontjaikat, és ezt ott elő tudom adni. Talán november 20-án kerül sor, illetve kapjuk meg a tanástól a közös álláspontot, és a következő trilógusra november 24-én, 25-én kerülhet sor, december 1-én a mezőgazdasági tanács, hogyha ezt mi korábban előzetesen jeleztük, elnök úr, akkor december 14-15-én le is zárhatjuk ezt a témát. Van még munka előttünk, hiszen vannak olyan álláspontok, olyan ö, témák, ahol a tanács egyáltalán nem egységes, noha már megkapták a mi álláspontunkat, de még nincsenek visszajelzések a tanács részéről. Nagyon bizakodó vagyok, és ehelyütt Szeretnék köszönetet mondani a svéd tanácselnökség képviselőjének is. Július óta nagyon intenzív, nagyon sok erőt igénylő munka volt ez, de azt hiszem, hogy egyben nagyon jó együttműködés is. És mindenkinek köszönetet mondok, akik ebben az időszakban együttműködtek velem. Köszönöm. Bene, grazie. Köszönöm, Jégle asszony. Úgy tűnik számomra, hogy a munka rendkívül mértékben előre haladt, és meg vagyok győződve arról, hogy ez a, ezt a felszólítást, ezt a kérést valamennyi képviselőnk megfogadja majd. Kezdjük meg a vitát. Szerbó asszony kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt engedje meg, hogy Jegle asszonynak magam is köszönetet mondjak a kiváló együttműködésért. Szeretnék ugyanakkor köszönetet mondani a többi kollégának és jelentéskészítőnek is. Úgy gondolom, hogy azért is tudtunk eljutni a tárgyalás e szakaszába, mert jól tudtunk tárgyalni, és egyesítettük véleményeinket. Nagyon fontos, hogy közös álláspontunk legyen a tanácssal szemben. Szerintem minden kívánságunkat sikerült a tárgyalásokon érvényre juttat. Én nem szeretnék belemenni a részletekbe, mert Jegle asszony már mindent ismertetett, csak azt akarnám elmondani, hogy kompromisszumra jutottunk a módszereket illetően, például, hogy csökkentsük az állatoknak a szenvedését a levegéskor, de vannak még más vitáspontok is a következő találkozásainkon kell mindenben megegyeznünk. Szeretném megismételni, hogy teljes mértékben támogatjuk az állatjóléti törekvéseket, és nagyon bízunk benne, hogy jó eredményre fogunk tudni jutni. Még egyszer köszönöm, és bizonyára nagyon hamarosan újra beszélünk erről a témáról. Guinness képviselő kapszott. Um, Anna. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Elizabeth Jeglének. Én az Inte csoporttal nemrégiben beszéltem, és valóban nagyon őszinte légkör uralkodik néhány kollega kapott e-maileket a Tudományos Bizottságtól, és ő nekik vannak aggájaik az irányelvvel. Nem tudom, hogy ma mi az álláspontjuk. A 8-as cikk és a 16-os cikk okoz gondot a számukra lehet, hogy Elizabeth beszélne majd az alap és az alkalmazott kutatás témájáról, inkább a kutatás témájához kötődik mindig a döntés, nem annyira az állatjóléti szempontokhoz. A Tudományos Bizottság megfelelő egyensúlyra kíván jutni a tudományos közösség szempontjai és az állatjóléti szempontok, vagy a társadalom általános szempontjai között őket is foglalkoztatja az állatjólét, de szeretnének egyensúlyt kialakítani. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm. Polson asszony a szó. Tak. Oh. Tak, fru Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen Jegle asszonynak is különleges munkát végzett. Egyáltalán nem könnyű eligazodni, sok az ellentmondás, a vita, és nagyon nagy különbségek vannak, a kemény vonalas aktivisták véleménye és egyes tudósok véleménye között. Néhány kérdés még függőben van, amelyekről Jegle asszony beszámolt amióta a parlamentben vagyok, különböző szabályok, jogszabályok születtek, csak hogy az ellenőrzés nem valósul meg. Az ellenőrzés központi fontosságú lenne pedig. Aztán a főemlősök emberszabású majmok esetében a tanács közvetlen kívánalmat fogalmazott meg, mi szerint minden betegség esetében kell, hogy lehessen kutatást végezni. Például a diabétesz, a cukorbetegség esetében. Úgy gondolom, hogy a tanácsnak erre nincs joga. Majmokat neurológiai betegségek esetében lehessen eh, használni. Az agyra vonatkozó kutatások, a neurotranszmitterek esetében eh, fontos, elengedhetetlen lehet a majmok használata, de nem olyan betegségek esetében, amelyek banálisak, elterjedtek, és ahol más megoldások is elképzelhetőek. El kell ismernünk, fel kell ismernünk, hogy a farmakológiai területen fontos a kutatás, a 70-es éveiket taposó asszonyok, mint én is, gyógyszert kell, hogy szedjenek, hogy elkerüljék a cukorbetegséget, de nem szabad, hogy ez az állatok kárára történjék. Madame Havens, c'è la parola. Havens asszony kap szót. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék Jegle asszonynak köszönetet mondani azért, ahogyan vezette a tárgyalásokat, főleg, hogy az árnyéki jelentésre őket minden stádiumban bevonta. Sok éve várunk erre a jogszabályra. Prioritás, hogy erősebb legyen szabályozás, mint most, hogy a tudományos közösség alternatívákat tanáljon az állatkísérletekre, ne embereken és ne femlősökön általában kelljen kísérletezni. A prioritás tehát az engedélyezése a teszteknek. A második cikkben nagyon erősen kimondjuk, hogy a tagállamoknak legyen joga megkötőbb szabályozást alkalmazni. Nagyon fontos, hogy a jogszabályok egyetlen tagállamban se lehessenek lazábbak, mint az európai szinten. A nyolcadik cikkben pedig azt fejezzük ki, hogy a vizsgálat rendszeres legyen a nem emberi femlések tekintetében úgy gondolom, hogy nem lehet lejjebb vinni a szabályok szintjét. A közvélemény nagyon érdeklődik a vita iránt. Minden képviselő tudja, hogy mekkora lobbizás ezzel kapcsolatban nyilvánvalóan nagyon pontosan kell fogalmaznunk ezekkel a pontokkal kapcsolatban egyet értek Jeglászony javaslatával, hogy nőjön az ellenőrzések száma. Úgy gondolom, hogy itt sikerül a tanácssal megegyezni, és legalább két vizsgálat lesz évente. Ennek nagyon örülök. A 37. cikkel kapcsolatban úgy gondolom, hogy utalni kell az ethics-re, tehát az etikai értékelésre, amelyre utalt a tanács is. Nagyon részletes pontok vannak itt a vitában, nem lehet mindenre kitérni, de úgy gondolom, hogy a tanácssal kell folytatni a vitát, még pedig úgy, ahogy eddig tettük, és az a cél, hogy a lehet állapodjunk meg, de ne annak árán, hogy feladjuk álláspontunkat a parlament utóbbi években, Parlament az utóbbi években tapasztalt álláspontot. Ez um, a tulajdonos kísérleteket az alternatívák irányába kell elvigye. Köszönöm. Luis, te a parola. Luis, kapszott. Muito obrigado, presidente. Eh, todos sabemos que esta é uma... Köszönöm eh, szépen, elnök úr. Ez valóban nagyon érzékeny eh, kérdés. Igen, mindannyian ehhez érzelmi alapon viszonyulunk. A tálatok a családtagjai ezért sokat dolgoztunk ezen az előző parlamenti ciklusban. Minden lehetséges álláspontot megvizsgáltunk, mindenféle meghallgatás volt, tudósokat hallgattunk meg, és nagyon kiegyensúlyozott konklúzóra jutottunk. Remélem, hogy az új parlament, ahol sok új képviselő nem vehetett részt korábban a vitában, tovább megy azon a kompromisszumon, arra kompromisszumra alapítva, amit már sikerült Jegle asszonynak elérnie. Nagyon okosan jár el, biztos vagyok benne, hogy hatékonyan fog tudni eljárni. Meg tudom ígérni, hogy minden árnyék jelentéstevő fogja támogatni őt. Tudom, hogy ez nagyon bonyolult és nehéz. Mindannyian nyomásnak vagyunk és leszünk kitéve. Nézzék meg, az e-mailjeiket nyilvánvalóvá válik. Ez a jelentés lényeges. Ezért céles konszenzusra van szükség, a szocialista frakció erre készen áll. Grazie Luis Capula Santos. Köszönöm Luis Capula Santos. Albert Desz kap szót. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Elizabeth Jeglénnek, a frakcióm is, valamennyi munkatárs nevében, hogy egy észszerű jelentést kapunk. A következő észrevételekkel élnék. Hogyha nem találjuk meg az észszerű szabályozást, akkor nem az állatvédelem érdekében cselekszünk, hiszen tudjuk, hogy a kutatás Európán kívülre is kiszervezhető. És ez nem el az érintett kísérleti állatok érdekében, hogyha ezek a kísérletek nem Európában a mi ellenőrzésünk alatt zajlanak, hiszen ö, kiszervezhető a kutatás, és ez fog történni, hogyha nem lesz észszerű szabályozás. Éppen ezért ez a kényes téma nem alkalmas a pártpolitikai ö, taktikázásra, hanem fontos az, hogy megkísérjük ezt a témakört lezárni, hiszen ha ezt nem tudjuk elérni, akkor a parlament nem tudja elérni, amit szándékozik. Tehát én annyit tudok mondani, hogy az én frakcióm támogatja, teljes mértékben támogatja Elizabeth Jegle jelentését. Nagyon jól uralja, dolgozza fel ezt a témát, és jó lenne, hogyha ezt a témát le lehetne zárni az érintett állatok érdekében. Grazie, Albert. Köszönöm, Albert. Köztinger asszony kért szót. Köszönöm, elnök úr. Jegle is köszönetet mondanék a valóban nagyszerű jelentésért. Ausztriában 2005 óta egy nagyon modern állatvédelmi törvény van, és nagyon komoly előírások nemzetközi összehasonlításban is. Nagyon fontosnak tartom, hogy éppen a gazdálkodóknál a kereszt megfelelő előírásokat betartsuk a jövőben is, és éppen ezért az ellenőrzésekre vonatkozó javaslatokat nagyon észszerűnek tartom. Jó lenne, hogyha ez a jelentés nagy többséget találna a parlamentben. Köszönöm. Grazie. L'ultima inter... Köszönöm az utolsó felszólaló, Jár képviselő. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet mondok Jegre asszonynak is a remek jelentésért. Jó lenne, hogyha valóban frakciókon túlmenően frakciók fölött tudnánk állást foglalni ezzel a jelentéssel kapcsolatban, ez lenne a megfelelő, a probléma az méltó. Albert Desz kollégának mondanék még két dolgot, amelyek foglalkoztattak engem néhány évvel ezelőtt, amikor a CDU-CSU frakció állatvédelmi megbizotja voltam a német parlamentben, és két dolog dühített engem ebben a témakörben, az egyik a jogalkotás maga, hiszen jogalkotóként figyelnünk kell arra, hogy ne legyenek mindig új alkalmak az állatkísérletekre. Például a RICS programot említeném, aminek van egy észszerű magja, de éppen Németországban, ha megnézzük a statisztikákat, akkor láthatjuk, hogy az állatkísérletek száma növekedett, és a legtöbb ilyen növekedés azon alapul, én átlagpolgárként azt mondanám, hogy itt az alapkutatáshoz kapcsolódnak ezek a növekedések, amelyek a REACH végrehajtásához kapcsolódnak. Tehát itt figyelni kell, hogy ne legyenek újabb ösztönzések a több állatkísérletre. És van egy másik dolog, azaz, hogy a kutatások feleslegesét teszik az állatkísérleteket. Például a molekuláris vagy sejtszintű kísérletek, kutatások, amelyek Európában már nagyon előre haladottak. Itt az a probléma, hogy vannak olyan országok, ahol ö, nagyon sok állatot használnak fel ilyen kísérletekben. És Jegle kolléga talán a jelentésben, ahol látjuk az esélyt arra, hogy ö, az állatkísérleteket fel lehetne váltani más módszerekkel, és fel lehetne szólítani a tagállamokat, hogy az egyéb fajta kísérleteket ismerjék el végre, hiszen ezek az állatkísérleteket feleslegessé tennék, hiszen sejt vagy molekuláris szinten ugyanahoz az eredményhez tudunk jutni, mint az, mint az állatkísérleteknél. Köszönöm. Elnök, Köszönöm, köszönetet mondok valamennyi felszólalónak, és én is csatlakoznék a Jegle asszonynak gratulálókhoz, és sok sikert kívánok neki ahhoz, hogy le tudja zárni ezt a témát az általa kívántosnak tartott időn belül, és most pedig megadom neki a szót, hogy lezárhassuk majd ezt a napi rendi pontot, miután válaszolt a kérdésekre. Elizabeth. Würde ich Elnök úr, ezt szívesen megteszem, és még egyszer elmondanám, hogy valamennyi kollégának köszönetet mondok. Néhány megjegyzés, amelyek jogosak voltak. Nos, ezen megjegyzéseket illetően a tanácsban még nem alakult ki megállapodás, ami az alapkutatást és hasonlókat illeti. Pauzon asszony az utólagos ellenőrzéseket illetően a bizottság elé túl sok, túl sok feladat hárul, a tagállamokra hagyja az ellenőrzéseket, és a bizottság csak szórványos ellenőrzéseket végez a mezőgazdaság területén, és erről még vitáznunk kell. Éppen ezért úgy vélem, hogy egy évente egy be nem jelentett ellenőrzés lenne a helyes, ami pedig a nagy emberszabású majmokat illeti, erről még vitáznunk kell, és kompromisszumot kell találnunk, amelyet mindenki osztani tud, amely valószínűleg fájdalmas lesz egy kicsit, hiszen a parlament jelentése ezen kell, hogy alapuljon, és ugyanaz érvényes az engedélyezési eljárásra, amit nem tehetünk meg, és még egyszer világosan elmondanám, hogy nem térhetünk vissza a bizottság szövegéhez, Evans asszony, hiszen önnek vannak ilyen irányú módosító indítványai. Elmondanám a kollégáknak, hogy a módosító indítványok, amelyek az állatvédelmi szervezetekre vonatkoznak. Nos, én ezeket elismerem, ezeket a szervezeteket, de nehéz egy az egyben ilyen módosító indítványokat benyújtani, hiszen a kompromisszumos szakaszban vagyunk, és az én munka alapom, dokumentumom az általunk elfogadott, megállapodott szöveg. Mindenkit biztosítanék arról, hogy valamennyi állatvédelmi szervezettel, amelyekkel konzultációt folytatok, fontosnak tartom a megbeszélést, még akkor is, hogyha ez sok erőbe és időbe kerül. Ismerem az állatvédelmi szervezetek álláspontját. Az elmúlt hetekben valamennyi szervezetet megkérdeztem arról, hogy mit akarnak, és egyetlen kivétel volt, egyetlen személy, de az összes többi szervezet más akar, más véleményen volt, egyetlen ember akart második olvasatot, az összes állatvédelmi szervezet elégedett volt az elért eredményekkel, és azzal az úttal, amelyet én javasoltam. a 609-86-os irányelvet kell megnéznünk alapként, és a bizottság most egy új irányelvet akar útjára bocsájtani, illetve erről vitázni. Most a 86-os irányelv után ezt a lépést nem kellene veszélybe sodornunk. A nagy követeléseket illetően a 3R, az állatkísérletek szemelek csökkentése, azok kiváltása és a folytatott kísérletek javítása tárgyában nagyon messze vagyunk attól, amit el tudtunk volna képzelni a vita kezdetén. Ausztriában nagyon erős az állatvédelmi törvény. Németországban az állatvédelem, az alkotmányban szerepel, és van egy irányelv, mely szerint ezek a tagállamok nem kell, hogy gyengébb jogszabályokat fogadjanak el, hiszen ott jobb az állatvédelem, és ez a kutatásban is jelentkezik és valószínűleg ez lesz az a cél, amelyet az irányelvvel el tudunk majd érni. Köszönetet mondok, és kérem, hogy támogassanak engem, hogy le tudjuk zárni ezt a témát. Elnök, köszönöm Elizabeth. Élvezed szakbizottságunk teljes körű bizalmát, jó munkát kívánunk tehát neked, és próbáljuk előrevinni ezt a tárgyalást, és karácsony előtt lezárni ezt a témakört, ha képesek vagyunk erre. Köszönöm. Most pedig áttérünk a napirend 9-es pontjára. Az állatjólétért 2006 és 2010 között folytatott cselekvési terv értékelése és elemzése címmel. Ez a cselekvési terv a közeljövőben lezárul, és éppen ezért szükséges egy új cselekvési terv kialakítása annak érdekében, hogy a helyzetet értékeljük, és irányvonalakat fogalmazunk meg a jövő tekintetében. Éppen ezért szakbizottságunk egy saját készítésű jelentés elkészítése, saját kezdeményezésű jelentés elkészítése mellett döntött. Poison asszony a jelentéstevő, meg is adnám neki a szót, hogy bemutathassa a megjegyzéseit, észrevételeit a témával kapcsolatban. Tiéd a szó. Tack, herr ordförande och ärade Kedves kollégák! Itt arról van szó, hogy folytassuk azt a vitát, amelyet Jekle asszonynal már megkezdtünk. Majdnem ugyanazokról az állatokról, és majdnem ugyanazokról a problémákról van szó. és szintén érzékeny kérdés, mert kevés olyan vitatott kérdés van az Európai Parlamentben, amely eh, az érzéseket ugyan így felkavarna, mint az állati jólét kérdése. Talán az a benyomások, hogy a legkevésbé érzékeny kérdéseket hallották, de itt nem állhatunk le. Tudnilik, a választók előtt vagyunk felelősek, az európai polgárok előtt. Központi kérdés ez. Olyan kérdésről van szó, hogy milyen minőségű lesz a társadalom, és ezt mérik azon, hogy az állatokkal hogyan bánunk. Itt nem mindig vagyunk kompetensek, nem ö, ö, tudjuk az állatok, a társ állatok helyzetét felmérni, a kutyákét, macskákét, papagájokét. Sok polgár úgy gondolja, hogy a házi állatok, a család állatai ügyében kell döntenünk, pedig a mezőgazdasági állatokról van szó. És a vitánkban olyan kérdésekre kell koncentrálnunk, amelyek másodlagosak, mint például gazdasági kérdések, bürokrácia kérdése, az állatvédelemben az állatvédelem ki kell terjedjen a vágóhidakra is. A gazda, és csak is a gazda kezében van az erkölcsi és gazdasági kérdés. Az összes előny, hátrány nála jelenik meg az állati jólétben. Ezért a gazda kell legyen a vita középpontjában. Jelentésemben megpróbáltam három részre osztani a dolgot. Egyrészt, milyen mértékben tett eleget ígéreteinek a bizottság. Másrészt, ami a legfontosabb számunkra, mm, a 2006-os parlamenti állásfoglalásnak az elemzése Jeglasszony volt itt a jelentéstevő. A bizottság milyen mértékben vette figyelembe ezt az állásfoglalást? és a parlament által akkor kifejezett véleményt. Utána pedig új aspektusok bevételének a terve a parlamenti állásfoglalás fényében. Nem hinném, hogy el kellene nagyon távolodnunk azon dokumentumtól, amelyben megegyeztünk annak idején akkor sem, hogyha az még más ciklus volt. A munkának folyamatosnak kell lennie a parlamentben. A parlamenti állásfoglalásban a szöveg azt mondja ki, hogy figyelembe kell venni az új technológiát, a felfedezéseket, a tudomány alakulását. Egy állat jóléti projekt is van, amely tudományos mutatókon alapul az állapok, állatok tartásán vizsgálja. Most vegyünk egy példát, a csirkék. Tudják, hogy a csirkéket egy hosszú láncra akasztják, amikor készülnek őket elaltatni. Egy kamera a csirkék lábát filmezi, és riasztó figyelmeztet, hogyha megsérülnek a csirkék ezen hogyha tízezer csirke van a gazdaságban, és egyeseket agyon tiportak, akkor nyilván hát a riasztó riaszt. Lehet sérülés, de nem lehet túl sok. Talán fel kell tennünk a kérdést. Esetleg ilyen jellegű mutató kellene a jelenlegi klasszikus állatvédelmi szabályokon túl. Hiszen így mérni tudjuk egészen pontosan a helyzetet, és adataink lesznek, pontos adataink. A bizottság sokat dolgozott az utóbbi években. Természetesen mm, még van hátra a munkából, de van idő is. A bizottság ezen idő alatt dolgozhat, és eredményeket érhet el. Úgy tűnik, a bizottság jelenleg várakozó álláspontra helyezkedett. Új szerződés van, bizottság, ezért bizonytalanok vagyunk valamelyest a konkrét jövőt illetően. Annyit azonban elmondhatok, hogy a Szankó főigazgatósággal kiváló az együttműködésem, és nem látok igazi ellentétet, amely megakadályozná, hogy megegyezzünk. Amikor a jövőt szemlélem, akkor azt mondom, hogy minden árnyék jelentés tevő segít, hogy néhány központi kulcskérdés sikerüljön kidolgozni a jövendő cselekvési terv számára. Nem hiszem, hogy észszerűen hihetnénk azt, hogy figyelembe vehetjük az összes óhajt, sóhajt, ami a piacon létezik. Koncentráljunk a központi kérdésekre a jogalkotásban. Amikor az állati jólétet szabályozok, hadd ö, ismételjem el, amit az előző vitában mondtam az ellenőrzések, a végrehajtás ellenőrzése. A ö, lényeg. Van-e értelme az állatok szállításáról új irányelvet írni, amikor világosan tudjuk, hogy az állatok szállítása többi kevésbé minden államban létezik. Ez tény. Új technológia létezik, mégpedig a GPS, és ez felhasználható arra, hogy ellenőrizzük az állatok szállítását, a szállítás időtartamát, a hőmérsékletet, a páratartalmat. Az informatika képes ezt az információt tömegeleget feldolgozni. Nos, furcsa választ kaptam, amikor a kérdést feltettem. A, az állatszállítás GPS-es ellenőrzésével kapcsolatban azt mondták, hogy ez ellene hat a gépkocsi vezető magánélete védelmének. Hát a taxi vezetőket ellenőrzi a GPS, a teherautó vezetőket, ha megállnak, hogyha két-három percet kimennek a vécére, akkor is. Akkor nincsen magánéletük? Amikor az ember dolgozik, akkor az nem a magánélet része. Nem arról van szó, hogy ne tartanák figyelembe, ne védenék a magánéletét a teherautó vezetőnek, amikor állatokat szállít és GPS ellenőrzi. A taxisofőrnek is ugyanez a helyzete. Tehát technológia létezik, csak még nem alkalmazzák. Ahogy elmondtam, korlátoznunk kell a tevékenységünket. Meg kell találni a központi kérdéseket. Természetesen a parlament óhajait listázni fogom. Ne feledjük el, hogy előre kell lépni, meg kell érteni, hogy a technológia új lehetőségekkel ruház fel bennünket. Van egy terület, amely nagyon fontos a mezőgazdasági szakbizottság számára. Arról van szó, hogy az állatvédelem magas szintje központi kérdés, amikor általában az értékekről vitatkozunk a közös mezőgazdasági politikában. Az állati jólét az egyik legerősebb érv, amikor a pakkot, a kapot egyben akarjuk tartani. Meg vagyok rá győződve, hogy az állati jólét, az állatok egészsége lényegi elem az európai közegészségügyben. Tudnék, ha rosszul bánnak az állatokkal, akkor ö, gyógyszerekre van szükség. És ez már közegészségügyi kérdés. Tudjuk, hogy akkor gyógyszerek lesznek, antibiotikumok, amelyek multirezisztensek lesznek. Erről írom a jelentés többek között. Jól ismerem a problémát. Ne legyen ellentmondás az állati jólét és a közegészség között kerüljük el lehetőleg az antibiotikumok használatát a mezőgazdaságban. Gondoljunk gyermekeink, unokáink egészségére. Azt kívánom, legyen egy szeminárium a ö, tudományos felfedezésekről, a kutatásról januárban vagy februárban. Remélem, hogy egyetértenek velem, és úgy látják, hogy ez megfelelő gondolat. Nem tudom, hogy lehetséges-e, de remélem. Tény, hogy sok tudományos referzés létezik, ezeket ki lehet használni. Köszönöm a figyelmüket. Grazie. Köszönöm. Köszönöm, Polszon asszony. Most pedig kezdjük meg a vitát. Számosan jelentkeztek felszólalásra. Először Jégle asszonynak adnék szót, hiszen összefügg ez a téma az előző napi rendi ponttal, Elizabeth. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet mondok Paulsen asszonynak jelentéstevőként. Valóban van kapcsolódási pont a két téma között, és ez a 2006-2010-es állatvédelmi stratégia. Nos, itt kapcsolódik ez az állatvédelem kérdéséhez az állatkísérletek területén, és a bizottság is reagált erre, és korábban már megvitattuk ezt. Pauzan asszony, köszönetet szeretnék mondani önnek az előkészítő munkáért, amelyet éppen most olvastam át. Nagyon jónak tartom ezt, és fontosnak is ahogyan ezt a jelentést felépíti, hiszen akkoriban ez egy nagyon-nagyon vitatott jelentés volt, amely nagyon sok időt vett igénybe, de aztán végül jó eredmény született. Egy pontot javasolnék átgondolásra, mégpedig óvatosan. Ön nagyon jogosan említette fel ezt a pontot, ez a saját kezdeményezésű jelentés a mezőgazdasági haszonállatokra vonatkozik. Ez szerepelt a 2000, ez volt a vita tárgya a 2006-2008 közötti saját közleményezésű jelentésben is. És itt a parlamentben a viták után arra felismerésre jutottunk, hogy parlamentként vállalnunk kell a felelősséget valamennyi állatért. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy igen, mezőgazdasági haszonállatok, ez a mi feladatunk, ahogyan ezt ön is bemutatta, azonban Korábban az állatkísérleti irányelvnél elmondtuk, hogy van egy erkölcsi etikai felelősségünk azon el, az állatok vonatkozásában, és ezt nem hagyhatjuk a tudományra. Az a véleményem, hogy valamennyi állati rendfelelősséggel viseltetünk. Ön is elmondta, és amikor szó esett az állatok szállításáról, ez egy nagyon fontos és kényes téma, azonban talán jobb egy kutyának, aki tíz órát tölt egy repülőgépen, egy kalickában, csak azért, mert ez egy hobbi állat? Persze, mezőgazdasági állatvédelemre szükség van, ez nem kérdés, de valamennyi állatra utalnunk kell, és valamennyi állatért vállalnunk kell a felelősséget, ezt az őszintesség érdekében mindenképpen bele kell írnunk a jelentésbe. Nem, Jégel? Jó, rendben van. Jegle asszony, most Garcia Perezzel folytatjuk. Gracias, señor presidente, y gracias. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Paulsen asszonynak, hogy ismertette a problematikát. Szeretném elmondani önöknek, hogy teljes támogatásunkról biztosítjuk önöket, a frakció nevében mondom ezt. Tegnap a minőség politikájáról beszéltünk, ma a jólét politikájáról. Úgy gondolom, hogy nagyon világos az európai mezőgazdasági modellt át kell alakítani, már nem elég termelni pusztán, hanem bizonyos szempontokat betartva kell termelni, olyan szempontokat kell eh, tiszteletben tartani a, a gazdáknak, amelyek alapján igazi hozzáadott értéket tud termelni az európai mezőgazdaság. Úgy gondolom, hogy el kell gondolkodnunk egy jövőbeli akcióterven is, ugyanis nyilvánvaló, hogy értékelést kell végeznünk az eddig elvégzett eredmények kapcsán, és így kell kitűzni a célokat a jövőre. Ennek alapján tudhatjuk, hogy milyen intézkedéseket kell von, hoznunk az új kihívások fényében. Állatok védelméről beszéltünk, beszéltünk az alapkutatásokról, beszéltünk az új kritériumokról. Úgy gondolom, hogy az öt pillért értékelnünk kell, a célkitűzések megvalósítását ellenőriznünk kell, és hogyha szükséges, akkor új kritériumokat, új jelzőszámokat kell kialakítani bízunk benne, hogy a dokumentum a különböző frakciók közötti együttműködést is lehetővé teszi, és így előre tudunk lépni a közös terv céljainak teljesítése során. Szerintem Erenc következik. Gracias, señor presidente. La verdad es que los animales... Köszönöm szépen, elnök úr. A az állatok, legyen szó kis kedvencekről, vagy pedig az étteremben felszolgált húsról, mindenképpen élőlények. És Paulsen és Jegre asszonynak nagyon sokban igaza van, amikor arról beszélünk, hogy feláldozzuk az állatokat, amikor az étkezési célra tenyésztett állatokról beszélünk, az állatok szállításáról beszélünk. Nos, a tudományos közösség, meg különböző szakmák időnként különböző dolgokat mondanak nekünk, nyilvánosságra hozatáról is szó van tudományos folyóiratokban. Sokszor kritizálják az Európai Unióban folyó munkát mi nem vagyunk tudományos szakemberek, nem szabad, hogy előítéleteink legyenek. Nagyon fontos, hogy a rendelkezésünkre álló eszközöket felhasználjuk. A objektív jelző számokra van szükség az állatjólét terén. Nem dolgozhatunk úgy ki akciótervet, hogy nincs mögötte tudományos alap, empirikus élménye minnyájunknak van, de nagyon fontos, hogy ne a különböző érdekek vezéreljenek bennünket, hanem objektív mutatók, jelzőszámok alapján kiegyensúlyozott, észszerű rendszerben tudjunk cselekedni, ne spontán reakciókat adjunk. Az Európai Bizottság határidőt is szabott az állatjóléti mutatók kialakítására hogyha a jövőre vonatkozó javaslatokat az egész EU-ban alkalmazni akarjuk, és az jóléti kívánságokat tiszteletben akarjuk tartani, fontos lenne, hogy az Európai Unióba exportáló külső országok termékeire is alkalmazzuk ugyanezeket a szabályokat. Az állat jólét olyan koncepció kell, hogy legyen, amely az állatok, és így minden állat teljes életciklusára vonatkozik, az EU-n belül és az EU-n kívül is. Így módon úgy gondolom, hogy meg tudunk felelni az állatjóléti szervezetek kívánságainak. Köszönöm ellen, ez megint ezt kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőnek az észrevételekért. Három dolgot szeretnék kiemelni külön. Új szállítási irányelvre lenne szükség. Egy másik kollega mondta, hogy ez egy problémás kérdés. Aggaszt engem egy kicsit, hogy ez a parlament mindig új irányelvet akar, amikor a meglévő jogszabályokat nem alkalmazzák megfelelően. Én óva intenék attól, hogy elsietve egy újabb jogszabályt alkossunk ezen a területen, hiszen valójában azt kérjük, hogy a bizottság és a különböző hatóságok következetesen hajtsák végre a szállítási szabályozást, rendeletet. Én azt kérem a kollégáktól, hogy ne újabb jogszabályokat követeljünk, hanem végrehajtást. Most az ellenőrzés nem létezik, mondják egyes tagállamokban. Meg kellene kérdezni a bizottságtól, hogy hol nincs ellenőrzés, és gondoskodni kellene arról, hogy legyen. A levágásra ítélt lovak szállításáról is beszélnék. Ez is nagy érzelmeket kelt, és az emberek keményebb, jobb, több jogszabályt akarnak, de nem alkalmazzuk azt, ami már megvan. Kérem, hogy ezt is vegyék figyelembe. Tetszett nekem a tudományos bizonyítékokra való utalás, hogy ne csak érzelmekről beszéljünk, betegállatok, túlzott antibiotikum használat, az ilyen észrevételek nagyon aggasztanak engem, mert hogyha ilyen esetek vannak, az tilos, és hogyha túlzott anyagokat mutatnak ki záratokban, az egy súlyos jogsértés. Vigyázzunk, hogy itt a parlamentben megfelelően használjuk a szavakat. Lehet, hogy túl sok antibiotikumot írnak fel az a humán orvosok is, de nem szabad olyan dolgokról beszélnünk, amiről nem vagyunk meggyőződve. Az előző ciklusban is érdekes vita folyt erről a témáról. Úgy gondolom, hogy a gazdaságokban tenyésztett állatok védelmének szabályozása megfelelő, de az összes állatra ki kell terjeszteni az állatjólétet, nem csak az élelmiszer láncban résztvevő állatokra. Ezt vegyük majd figyelembe, ne feledkezzünk meg róla. a, nem csak a mezőgazdaságnak vannak állatjóléti problémái, lehet, hogy ezek látványosabbak a mezőgazdaságban, de láttam például olyan ö, hobbi állat ö, tenyésztőt, ahol nem tartott, nem feleltek volna meg ezeknek a jogszabályoknak a feltételek, ö, és nem volt megfelelő ismerete sem a tenyésztőnek a tenyésztésről. Nagyon fontos, hogy az összes állat jólétére gondoljunk ennél a szabályozásnál. Nagyon szépen köszönöm, és sok sikert kívánok a munkához. Köszönöm meg Ines. Gladfelder úr következik. Meggyőződésem, hogy eh, a fókatermékek kereskedelmének betiltása egy nagyon fontos precedenst hozott létre, ugyanis eh, arról van szó, hogy állatjóléti megfontolások alapján megtiltottuk bizonyos termékek importját az Európai Unióba. Meggyőződésem, hogy ezzel a precedenssel élnünk kell, és más területen is importkorlátozásokat kell bevezetnünk. Minden esetben, amikor valahol úgy állítanak elő olyan módszerekkel mezőgazdasági termékeket, ami az Európai Unióban nem engedélyezett. Ha nem élünk ezzel a lehetőséggel, akkor azt, azt kockáztatjuk, hogy a gazdáinkat arra kényszerítjük, hogy egyre több és több, egyre költségesebb eljárásokat alkalmazzanak, egészen addig, míg el nem veszítik a nemzetközi versenyképességeiket, és, és így egyre több olyan import fog érkezni az Európai Unióba, amelyet viszont olyan módszerekkel állítanak elő, amit Európában nem engedünk meg. Gondoljanak arra például, hogy Magyarországon amely határos Ukrajnával, ha nem lehet olcsón, versenyképesen tojást előállítani, mert ennek az előállítási módszerét a ketrec méretre vonatkozó irányelvek megakadályozzák, akkor ezt a tojást Magyarországra és az Európai Unió más országaiba, majd Ukrajnából fogják behozni, ahol egyébként nem működnek semmilyen állatjóléti előírások és semmilyen környezetvédelmi előírások sem működnek. A másik dolog, amit szeretnék mondani, hogy megítélésem szerint minden állatjóléti intézkedést az előbb elmondottak alapján is vizsgálni kell abból a szempontból, hogy a termelés hatékonyságát hogyan érinti. És nem csupán a közgazdasági hatékonyságra gondolok, hanem arra is, hogy egyes új állatjóléti intézkedések milyen módon növelik például a takarmányfelhasználást, ami egy kg termék előállításra jut. Hiszen egy olyan intézkedés, amelyik az egy kg takarmány növekedést eredményez, ne felejtsük el, az egy köbméter víz többletfelhasználást jelent, és körülbelül és néhány kilogramnyi széndiokszid többletfelhasználást jelent. Szóval minden egyes állatjóléti intézkedés milliárd köbméternyi víz, öntözővíz többletfelhasználást eredményez világszerte, és 100 millió köbméternyi széndiokszid többletfelhasználást eredményez. Tehát ne felejtsük el, hogy az állatjóléti intézkedések rendkívül jelentős mértékben terhelik a környezetünket, és az energiahatékonyságot is rontják. Köszönöm szépen! Grazie. Köszönöm. anyó úr következik. Chairman, uh, I just want to talk about unintended... Köszönöm szépen, elnök úr. Én arról szeretnék beszélni, hogy milyen ö, mellékhatásai vannak a, az állatjóléti szabályozásnak. Ö, jó példa a magyar ö, tyúkketrecek ügye, amiről az előttem szóló beszélt. Ö, a szabadon tartott állatoknál sokkal nagyobb a mortalitás, mint az épületben tartottaknál. vannak olyan jogszabályok, amelyek megakadályozzák azt, megtámadják a sirályok a csirkéket, amelyeket szabadon tartunk, és sirályokat sem szabad megölnöm. Szóval oda kellene figyelni arra, hogy értelmesek legyenek a jogszabályok. Hallottuk a magyar kollégától, hogy milyen ketrec tilalom van. Én nagyon egyetértek az ő összes észrevételével, hogyha ez a tilalom folytatódik, akkor a végén az lesz, hogy 2012 után nagy mennyiségben fognak az EU országok tojást importálni nagyon fontos lenne, hogy struktúrált intézkedéseket foganatosítsunk annak érdekében, hogy ezeket a ketreceket fokozatosan lehessen átalakítani, hogy az ágazat több időt kapjon. Köszönöm. José Bové, José Bové következik. Igen, talán előzetesként, hadd mondjam el, hogy teljesen értem Palszen asszony szándékait, de azért az előzményekről is beszéljünk, azért vagyunk, hogy állatokat tenyészünk, nem azért, hogy húst termeljünk. Azt hiszem, hogy így fontos hozzáállni a kérdéshez ugyanis az egyik kapcsolat az ipari, a másik viszont egészen másfajta kapcsolat, amikor neveljük, tenyésztjük az állatokat, az nem ugyanaz, mint a hús termelés, előállítás. Lenne még néhány észrevételem. Az egyik az antibiotikumok használata. Ez probléma az állatok számára, de ez még sősebb probléma a gazdák számára, a munkások számára, akik a sertéstelepeken dolgoznak. Ugyanis a francia társadalombiztosítás elemzése azt mutatja, hogy az antibiotikumok elleni rezisztencia a sertéstelepeken egyre nagyobb, minél nagyobb a sertéstelep. Tehát minél több sertés van a telepen, a dolgozók annál inkább rezisztensé válnak az antibiotikumokra. Úgyhogy ez humán egészségügyi kérdés is. Fel kell vetni, hogy milyen táppal és milyen gyógyszerekkel látják el a tenyésztelepeket. A második kérdés Többször felvetődött, hogy hol tenyezték az állatokat. Nem az országok közötti verseny a fontos itt, hanem az a fontos, hogy egyes cégek, hogy ne kelljen az európai szabályokat betartaniuk, Tájföldre, Brazíliába viszik ki a termelést, és aztán felvesznek egy külön támogatást arra, hogy visszahozzák a termelést. Ez egyáltalán nem elfogadható. francia, van egy francia cég, amely Afrikába exportált, 60 millió euró támogatást vett fel, és amikor Brazíliából Európába is behoz, akkor is folytathatja ezt a fajta támogatott tevékenységét. Bene, va bene. Olenicskak. Olenicskak képviselő kap szót. E, Köszönöm szépen, elnök úr. A ma említett érvek közül sok széleskörű háttér vizsgálatát igényli. Tegnap a ágazatról volt szó. Az, hogy nagyobb termelékenységre vágyunk, törekszünk, problémát vet fel. Mezőgazdasági ipar alakult ki egy csomó minden azt a célt szolgálja, hogy egyre inkább felturbozzuk a tejgyártást, a hús előállítást, itt most a sertéstelepekről beszéltünk. Az lenne jó, hogyha a minőségi eh, normáknak is meg tudnánk felelni. A fogyasztók minőségi elvárásainak a tej, a sertéshús esetében. ehhez az előállítási folyamatban egyre több antibiotikumot használnak fel a e, termelők. Az állatok ennek eredményeképpen rövidebb ideig élnek is. Egy e, tej tehén például megnézhetjük, hogy hány évig a tejet mielőtt vágóhídra viszik. Ugyanez vonatkozik a e, többi állat tartására is. Meg kell vizsgálni az egész életciklust, és hogy mi történik egy sertés vagy egy csirke életciklusa során. A másik kérdés, amit megemlítenék, a kedvencek, a házi kedvenc állatok kérdése. Ma volt erről már szó, ezekkel a hobbiállatokkal is részletesebben kellene foglalkozni, nem csak a szállításuk szempontjából, hogy hány Tudjuk, hogy hány állatot visznek a repülőgépen, meg más eszközökkel hosszú útra, Tehát viszonylag keveset, de a hobbi állatok jólétével is ö, alaposabban foglalkoznunk kellene. Nekem nincs saját hobbi állatom, de látom, hogy mondjuk a szomszéd hogyan eteti a kutyát, vagy a macskáját. Azt mondja, hogy éppen fogyózik a kutya, és egyetlen egy darab kekszet ad nekem. És mi van abban a kekszben, ki tudja? És vajon mikor kapja a következő kekszadagot? Azt én már nem látom. Szóval az orrunk előtt zajlik ez a sok-sok dolog, és szerintem ezt is figyelembe kellene venni. Szóval nem Szikirowski követ... Szikierszki következik. Powinienem zacząć od tego naszym... Elnök úr, azzal kellene kezdenem, hogy én is szenvedek, amikor fogyóznom kell, de hát ilyen az élet. Hadd válaszoljak lengyelül a kollégának lehet látni, hogy Szikerszki úr nem nagyon szeret fogyókúrázni, hogyha ránézünk, akkor megállapíthatjuk ezt. Köszönöm. Nagyon szigorú normák érvényesek az Európai Unióban az állatjólét terén, és ez nagyon jó. Ez bizonyítja, hogy milyen fejlett a társadalmunk, szigorú szabályok többletköltséget jelentenek azonban, és az európai termelés ezért kevésbé versenyképes, kevésbé jövedelmező harmadik államokhoz képest gazdáink emiatt veszteséget szenvednek. Lehetővé tesszük ugyanis az olyan termékek importját az EU-ba, amelyek nem tartják be ezeket a normákat. Hogyha a hatóságaink, illetve mi magunk nem tudjuk betartatni a szabályokat az import esetében is, akkor kompenzálni kell ezt a jövedelem kiesést a saját gazdáinknak. Ezt meg kell tudnunk tenni. Ezzel tartozunk a gazdáinknak. A vitánk meg fog majd jelenni a VTO tárgyalásokon is, és érdekelne, hogy a tárgyalóink, akik részt vesznek ezeken a tárgyalásokon az EU nevében, mit gondolnak erről a kérdésről? Tehát a VTO tárgyalásokon résztvevő tárgyalóink. Köszönöm. Köszönöm, Szikiaszki úr, ez egy nagyon fontos téma, amire én is kitérnék erre az utolsó pontra. Jár úr, következik. Tessék. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Köszönöm, elnök úr. Úgy vélem, hogy az állatvédelmi cselekvési terv 2006-2010 között helyes volt, és nagyon sok vitát váltott ki az EU-ban, éppen ezért szükség van a folytatásra, erről időben beszélnünk kell, hiszen semmi nem lenne rosszabb, mint egy olyan program, amely aztán hirtelen megtörik, befejeződik. Másodszorban tanulnunk kell a hibáinkból, amik felmerültek az első cselekvési tervben. Három dolgot írtam fel, a bürokratizmus, a túl sok bürokrácia, hiszen mindig figyelnünk kell arra, hogy a bürokrácia révén ne romoljon tovább a gazdálkodók helyzete, és második dolog, Paulsen asszonyt kérném arra, hogy ezzel még foglalkozzon, hogy érdekelne, a végrehajtás foka, mértéke az egyes tagállamokban. Hiszen semmi értelme nincs egy új program elkészítésének, amikor vannak olyan régiók vagy tagállamok, amelyek még egyáltalán nem végezték el az első programban kitűzötteket, ez demotiváló hatású. A harmadik pont, amely már több ízben elhangzott, a külső védelem, a kollégánk is említette, tehát az állatvédelem, hiszen nem engedhetjük meg, hogy az Európai Unióban szabványaink vannak, amelyeket észszerűnek és szükségesnek tartunk, ugyanakkor viszont megengedjük, hogy egyes termékcsoportoknál ezek a szabványok ne érvényesüljenek. Tehát ezen szabványok kialakításánál biztosítani kell, hogy ne lehessen kijátszani az állatvédelmi előírásokat a kiskert elv ez, tehát, hogy az én kiskertemet megtisztítom, kigyomlálom, és a kiskerten kívül, ami történik, az már nem érdekel engem. És ez különösen a tojás termelésnél is megmutatkozott, hogy Európában szabványaink vannak, ahol is nagyon heves viták voltak, és az EU-n kívül viszont Továbbra is a ketreces tyúktartás valósul meg, és sokkal rosszabb körülmények között, mint az EU-ban. Ezt nem engedhetjük meg. Tehát külső védelemre is szükség van, és a WTO előírásokba is be kell ezt építeni. Kérem tehát a jelentéstevőt, hogy ezért küzdjön. Egyébekben teljes támogatásomat élvezik. Köszönöm. Sí, grazie. Köszönöm. Mielőtt megadnám a szót az Európai Bizottság képviselőjének, Andrea Gavinelli úrnak. Én is elmondanám, hogy mit gondolok erről a fontos témáról. Azért is, mert hallottam különböző felszólalásokat, tehát Polzan asszonyhoz fordulok. Büszkék vagyunk arra, hogy Európában létezik egy ennyire fejlett állatvédelmi jogszabály. Azért is büszkék vagyunk erre, mert hivatkozási pontot jelentünk ezáltal a világ sok része számára. Ugyanakkor tudatában vagyunk annak is, ahogyan ez korábban felmerült, hogy törvénytelen versenyt, avagy versenytorzulásokat hozunk létre termelőink számára más országok tekintetében, amelyek nem követik az EU szabályokat, és szabad hozzáféréssel rendelkeznek az európai piachoz. Nos, ezen pontot illetően például a tyúkok, illetve a tojás kérdése egy világos példája ennek, hogyha nem érjük el azt, hogy az Európába importálók is tiszteletben tartsák az állatvédelmi szabályokat, akkor csak az történik, hogy ezek az állattenyésztő telepek ki települnek oda, ahol nem szükséges ilyen szabályok betartása. Éppen ezért szükség van a WTO-n belüli tárgyalásokra, ahhoz, hogy ne csupán osztályelsők legyünk az állatjólét tekintetében, hanem arra is képesek legyünk, hogy ezeket a szabályokat más országokkal is betartassuk, amely országok aztán az Európai Unióba exportálnak. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos pont, amely kiemelődött a vita során, és én is szeretném hangsúlyozni ezt a témát. Andrea Gavinelli következik, az Európai Bizottság képviselője. Elnézést kérek, Albert Dess kért szót, nem vettem észre, tessék. Köszönöm, elnök úr. Nem gond, hogy nem vett észre. Nagyon sok mindent ö, támogatni tudok, ami elhangzott. És Pauzan azt, hogy nagyon figyelmesen hallgatta a felszólalásainkat. A követeléseink abszolút indokoltak. Elnök úr is említést tett erről, hogy figyelnünk kell arra, hogy ennél a pontnál is, ami egyébként a kutatásnál is felmerült, a termelési előnyök ne kerüljenek ki Európán kívülre. Voltam már Dél-Amerikában, Brazíliában, azt kérjük, hogy itt az állatszállítás Európában klimatizált terautókban történjen, ott pedig 55 fokos terautókban szállítják az állatokat. Tehát ez szerepeljen a jelentésben, hiszen a gazdálkodók és az európai emberek nem halmozhatók el különféle előírásokkal, és aztán az EU-n kívül mindez semmiféle szerepet nem játszik. Bové úr felvetésére reagálnék az antibiotikumokkal kapcsolatban. Nagyon óvatosan kell vitáznunk. Amikor a német parlamentben dolgoztam, állatvédelmi megbízott voltam, a ketreces tartásnál vannak tudományos eredmények, és az antibiotikum felhasználásnál a szabadon tartott tyúkok igénye volt a legnagyobb, és amikor megnézzük a mortalitást, akkor a jelentésben az állt, hogy a ketrecben tartott állatoknál ez 6%, a szabadon a kintinél 8, és a szabadon tartottnál akár 12% is lehet a mortalitás az édesanyám száz tyúkot tartott szabadon, és ott százszerzékos volt a mortalitás a rókák miatt. Tehát figyeljünk a határokra, és a prioritásokat helyesen túz, tűzzük ki. A háziállatokról esett szó. Hogyha hazajövök, van egy szép Golden Retriever kutyám, amely három éves mindössze. Hogyha ez elégedetten fekszik a díványon, és ételt készítek, akkor általában már nem a díványon fekszik, hanem mellém telepszik. Súlyos, rossz a lelkismertem, hogyha azt láttam, hogy az állatoknak jobb dolguk van, mint egy milliárd embernek a világon. Hiszen az állatoknak minden nap friss vizük van, elég ennivalójuk, saját kis díványuk, sok szabadságuk, és sok játszótársuk. Tehát tudnunk kell, hogy egy milliárd embernek sokkal rosszabb sorsa van, mint gyakran a háziállatainknak, tehát ezért a prioritásainkat is tekintetbe kell vennünk, és kiegyensúlyozott állatvédelmet kell gyakorolnunk, és nem egy olyan fajta állatvédelmet, amely megnyugtatja a lelkiismeretünket. Németországban nagy vita volt az ö, állatok ö, szerítását illetően, Ma ö, Libanonban és Brazíliában ö, végzik ezeket a szállításokat. Az, hogy németek foglalkoztak volna ezzel, ez nem ismert előttem. Meg vagyok győződve arról, hogy a libanoni szállítástól jobban tudjuk kontrollálni az európai szállításokat. Grazie, Albert. Eh, Köszönöm, Albert. Meg vagyunk győződve arról, hogy ez egy nagyon fontos téma, amely mindenki részvételére számot tart. Mielőtt megadnám a szót Polson asszonynak, Andrea Gavinelli kap szót az Európai Bizottság részéről. Andrea Gavinelli. Grazie, onorevole De Castro. Köszönöm, De Castro úr. Jó napot kívánok a szakbizottság tagjainak, és különösen Paulsen asszonynak mondok köszönetet ezért a saját kezdeményezésű jelentésért. Ahogy elmondtam, ezen ágazat felelőse vagyok az Európai Bizottságnál, az állatvédelemmel foglalkozom, most már 15 éve. Mindenek előtt el kell mondanom, hogy nincs alkalmasabb pillanat ettől arra, hogy az ilyenfajta kezdeményezésekről beszéljünk az Európai Parlamentben. Ami változott az elmúlt jelentés óta, amelyről sokat vitáztunk, és amely a jövőbeni cselekvési terv lesz. Nos, az Európai Bizottság véleménye szerint a kényes változások az európai intézmények felelősségét illetően a polgárok irányában ezen a területen. Az új szerződés az állatokat érző lényeként definiálja, és most már a szerződésben egy cikkben szerepel mindez, és együttdöntési rendszert, eljárást vezettünk be bármilyen területet illetően, amely az állatok védelmét, állatjulatát illeti, miközben mostanáig a konzultációs eljárás volt a gyakorlat. Természetesen a polgárok álláspontja ebben a kérdésben nem változott. Az állatok szerepéről a társadalomban több ízben vitáztunk, és ezt a szerződésben is rögzítettük, azaz, hogy a állatok, vagy akár a tojótyúkok mindenképpen a társadalmunk részét képezi, és a szerződés ezeket az állatokat lényekként definiálja. Ennek tudatában az Európai Bizottság kialakította a 2006-os 2010-es cselekvési tervet különféle beruházásokkal, és mindez eredményekhez vezetett a tudományos ágazatban, a welfare quality témáját említettük, ahol a legnagyobb nemzetközi szintű projekt ebben az ágazatban egy nemzetközi együttműködéshez vezetett, és különböző kereskedelmi partnerek érdeklődését is kiváltotta mindez. Itt arról van szó, hogy az állat jólétet tiszteletben tartsuk, de nem rugalmatlan előírások révén, hanem az állatokra összpontosítva. Tehát itt specifikus mutatók értékeléséről van szó az állatjólét területén. A mezőgazdaságban, a mezőgazdasági szakpolitikákban kell kidolgozni az állatjóléti előírásokat, egy minőségi koncepcióról van szó. A bizottság egy jelentést fogadott el az állatjólét címkézéséről, mely jelentést elküldtük az Európai Parlamentnek. Ez végrehajthatósági tanulmányon alapul, több mint 110 érdekelt féllel folytattunk konzultációt a termelőkkel, a polgárokkal, a fogyasztókkal, az állatvédelmi szervezetekkel. Ne felejtkezzünk meg a kereskedelmi szempontokról sem, és a harmadik országokkal való kapcsolatainkról. A bizottság az állat egészségügy területén megpróbálja elérni, hogy az állatvédelemre vonatkozó alap megállapodásokat kössünk. Csillivel vagy Kanadával már sikerült is ilyeneket kötnünk, és Ausztráliával, Új-Zélanddal is együttműködünk. Nem sokára ratifikálunk egy hasonló megállapodást Koreával is, és reméljük, hogy így folytatjuk tovább. De világos, hogy mindez egyeztetést és cselekvési tervet igényel, amely világos a következő évekre vonatkozóan. Mivel az Európai Unió kereskedelmi partnereinek látniuk kell, hogy mi lesz a jövő ezen a területen. Nagyon sok feladatunk van, és végezetül elmondanám, hogy az Európai Bizottság átmeneti szakaszban van, semmit nem vetettünk még papírra, ami ezt a az átfogó témát illeti a következő öt év vonatkozásában, és éppen ezért helyes az, hogy olyan szakpolitikákat alakítunk ki, amelyek az európai polgárok érdeklődésére tartanak számot, és gyakran sürgős válaszokat is igényelnek, így például az állatok klónozásra vonatkozó téma, amely több alkalommal felvetődött, hiszen több polgár, több millió polgár kér válaszokat ezekre a kérdésekre. Tehát, hogyha van egy olyan kezdeményezés, mint az európai polgárok kezdeményezése, akkor nyilván ez egy olyan ágazat, ahol az európai polgárok rendkívül érzékenyek, hiszen több száz, több ezer levelet, e-mailt kapunk ezekkel a témakörökkel kapcsolatban, és tudatában vagyunk annak, hogy mennyire fontos akár egy golden retriever, akár egy csimpánz, akár egy haszonállat. Köszönöm. Elnök, köszönöm Andrea Gavinelli. Jegle asszony, ö, konkrét kérdést akar feltenni? Tessék, Jegle asszony. Tisztelt Gavinelli úr, emlékszem, a cselekvési terv vitájában, tehát körülbelül 2005-ben ön egy kijelentést tett, mely szerint az Európai Unióban nagyon magas szintű állatvédelmi szabványokra van szükség a mezőgazdasági haszonállatokra vonatkozóan, mert EU-ként példa kell, hogy legyünk az egész világ számára. Nemzetközi szinten nagyon magas szintű szabványokat várnak tőlünk a polgárok példaként más országok számára. Egyeseket felsorolt, most valószínűleg nincs idő hosszabb válaszra, de tudna írásban választ adni, hogy milyen mennyiség ez Brazíliában, vagy más számunkra fontos országokban, milyen mennyiségek ezek, és milyen előrehaladásokat értek el ezek az országok a mi példánk nyomán. Elnök, tessék, Gavinali úr. Köszönöm, elnök úr. A vita számára az Európai Bizottság nevében egy feljegyzést tudok szolgáltatni azt illetően, hogy a nemzetközi szintéren mi történt ezen témakörben, és ez fontos lehet a vitas számára. Igen, tekintélyes eredményeket értünk el, például az állat, a Nemzetközi Állat Egészségügyi Szervezet 2006-ban nemzetközi szabványokat fogadott el az állatok védelme érdekében, mind az állatok szállítását illetően, mind pedig a levágást illetően és az fertőző betegségek ellenőrzését illetően is irányelveket fogadott el, a kóborkutyák esetében, a városokban található kóborkutyák esetében, hiszen ez nagyon fontos probléma, például a veszettség problémája fejlődő országokban. Természetesen szívesen fogadom ezt a feladatot, és megpróbálunk egy részletes listát rendelkezésükre bocsánat, akár bilaterális módon is, ami ezt az ágazatot illeti. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most pedig Paulson asszonynak adnám meg a szót, a zárszót, és aztán pedig eltérünk a napirend következő pontjára. Herr a viszt érde det lite Nos, természetesen mindannyian részt veszünk ebben a vitában, és különböző okokból aggódunk. Én magam csak azt tudom, de hogy megállapítom, hogy körű vita folyik az állati jólétről. Én egy idős hölgy vagyok, aki régóta vesz részt ebben a vitában. Néhány elemet szeretnék kiemelni. Először is az antibiotikumokat. Az antibiotikumok preventív használata tilos az Európai Unióban. Mégis aggódom. Van-e ellenőrzés a felhasznált antibiotikum mennyiséggel kapcsolatban? Nem tudom. Erre a kérdésre nem kaptam máig se választ. Ez pedig központi kérdés az állati jólétben. Mert hogyha van rendszer a bórjukra, a sertésekre, a csirkékre, ahol naponta kell antibiotikumot használni, akkor elfogadhatatlan a rendszer az állatok antibiotikumot fogyaszthatnak, amikor betegek, mint mi, az emberek, akkor kezeléshez joguk van, akár csak nekünk. De amikor az antibiotikum rezisztenciáról van szó, akkor tíz éves eredményről tudok beszámolni Hollandiában. Évek óta volt nagyon szigorú korláta a, az embereknek való antibiotikum felírásnak. De amikor a sertéseknek kellett antibiotikumot felírni, akkor nagyon laza volt a szabály. És kiderült, hogy a baktériumok azok, amelyek az emberek között adhatok át, nos, erre kicsi a rezisztencia de az állati baktériumoknál ott nagyon nagy a rezisztencia. Azt tapasztaltuk Svédországban, hogy teljesen más a helyzet. Az emberi baktériumok voltak a legrezisztensebbek, és az állatiak a legkevésbé. Tehát el kell gondolkodni. Ami pedig a kedvezően tartott csirkéket illeti. Hát elég furcsa a helyzet. Svédországban a hagyományos ketreceket betiltották. A szomszédországban, Finnországban E lehet tojást termelni a hagyományos ketrecekkel. Lehet, hogy nem Svédországban adják el a tojást, e, de e, a boltban vásárolt palacsintáknál, hát ez a hagyományos ketrecekből származó tojásokból származik. Tehát Tudjuk, hogy a, a, a ö, vegyszereket, gyógyszereket használó rendszerről, az átállás a normál rendszerre, a csirkéknél, bórjuknál, sertéseknél jelentős befektetést, beruházást igényel. Hogyha megvan az új rendszer, akkor gazdasági téren rentábilis. A közegészségügy szempontjából, a termék minősége szempontjából, és a gazdának is kellemesebb az élete, több pénzhez is jut. A vitánk tehát azt is kell célozza, hogy milyen kompenzációt kap a gazda, hogy ezt a rendszert bevezethesse. Talán lehet javítani a javaslatom, még pedig úgy, hogy kedvezményes hiteleket kapnának. Amikor importról beszélünk, akkor teljesen értem, hogy importról beszél, teljesen értem, hogy mire gondol. Én grazie, signora Bolson. Köszönöm, Paulson asszony. Elhagyjuk tehát ezt a fontos témát, és áttérünk a napirend tízes pontjára a közös agrárpolitika, a CAP egyszerűsítése. 2009. márciusában a bizottság egy közleményt tett közzé, amely azon felépések eredményével foglalkozott, amelyet 2005 óta indítottunk. Annak érdekében, hogy nagyobb egyszerűsítést érjünk el, nagyon sokféle kezdeményezés született. Szakbizottságunk úgy döntött, hogy saját kezdeményezésű jelentést készít a célból, hogy egyes kérdéseket tisztázzunk, és néhány megoldást javasoljunk, amelyek közvetlen alkalmazásra találhatnak a gazdálkodók részéről. Asfort úr lett a jelentéstevője ennek a jelentésnek, tehát át is adom neki a szót. Tessék, Asfort úr! Uh, um, Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy a megnyitó szavaiban mondta, a közös agrárpolitika egyszerűsítése óriási feladat. Itt a következő a problémám. Ez egy csátkezdeményezésű vélemény. Szeretnék e, e, arra emlékezhetni, hogy a parlamenti szabályok e, értelmében a szavak, oldalak száma korlátozott. Ez azt jelenti, hogy világosan kell fogalmazni, mi a célja a jelentésnek. Ezt a kérdést megvizsgáltam, és szeretném világosan tenni, hogy a prioritásom egyszerűsíteni a, a kapott a, a szállítási pontnál. Tehát hozzáférni legyen könnyebb a gazda számára. Ez egy első eszmecsere, ezért nem szeretnék belemenni a részletekbe. Azt javaslom, tehát általánosságban, hogy találjuk meg a módját, hogy hozzáférhetőbb legyen a kap, kevésbé bürokratikus, és ennek következtében a költségeit ö, csökkentsük a gazdának. Ez kb. három területre ö, bontható le. Példákat keresünk a fölösleges bürokráciára, a űrlapok fölösleges kitöltésére, ami irritálja a gazdákat. Másrészt ö, a az ellenőrzési tevékenységek átfedéséről, átfedését kellene feltárni. Természetesen nyomon követhetőség fontos, de gyakran többé-kevésbé ennek a követelmények, hogy duplikáció van, átfedés van. Semmi oka nem lehet annak, hogy ne lehessen harmonizálni a nyomonkövetés és a minőség ellenőrzését. Ő szeretnénk biztosítani, hogy az ipari követelmények relevánsak és arányosak. Itt utalok a csalás elleni küzdelemre, az állati jólétre, a fogyasztói egészségre. Hogy ezeket a kérdéseket megértsük, megértsem, előzetes konzultációkat folytatva a bizottsággal, gazdaszervezetekkel, a svéd elnökséggel, amely szintén szeretné egyszerűsíteni a kapat. Kedves kollégák, azt hiszem tudják, hogy ez egy lehetőség a szakbizottság számára, hogy olyan jelentést állítson elő, elő, amely csökkenti a bürokratikus terhet a gazda számára, amely gazdabarát. Örülök, hogyha a szakbizottság tagjaitól segítséget kapok. Egyénileg is szeretnék konzultálni velük, illetve a frakciókkal. Tehát, hogyha lehetőleg tágabb konszenzus lenne ezzel a jelentéssel kapcsolatban, köszönöm elnök úr. Elnök, köszönöm szépen. Ashworth úr. Nos, akkor megnyitjuk a vitát. Egyes kollégák már feliratkoztak. Még néhány fontos pont van, amelyre ki kell térni, mielőtt ö, berekeszteném az ülést. Ezért Elvia úr kap először szót. Először is ö, szeretnék köszönetet mondani a sátkezemési vélemény szerzőjének. Itt valójában a mezőgazdasági egységek nagyon erősen szenvednek a megkötésektől, minél kevesebb a bürokratikus űrlap, amit ki kell tölteni, annál inkább tudnak majd a gazdaságok a munkára koncentrálni. Csökkenteni kell a bürokráciát. Közvetlen kihatása lesz erre ennek a versenyképességre. Egyetértek azzal, amit mondott tervként a jelentéstevő. De a közleményen túl, a bizottsági közleményen túl szeretnék kitérni még valamire. Az egyszerűsítést pontosítás is kell kísérje. Azt hiszem, még nem most kell belemenni a részletekbe, de úgy gondolom, hogy ö, majd ezt meg kell tenni. Már csak azért is, ö, mert sok administratív terhet, sok átfedés meg kell szüntetni, de meg kell próbálni a közvetlen támogatás és rendszer ellenőrzését integrálni a második pillérbe nem szabad a bürokratikus ellenőrzéseket megismételni, akár papíron, akár a helyszínen történjék ez. Ezt a kérdést meg kell oldani. Egyes ellenőrzéseknek el kell tűnniük. Ez összefügg azzal a témával, amiről délután beszélünk. A kap reformjával 2013-ig. Természetesen mindkét témát figyelembe kell vennünk. Új kap szükséges, amely kevésbé bürokratikus, automatikusabb, és amelynek keretében nagyobb a felelőssége a gazdának. Elfogadhatatlan, hogy mindig administratív szervezektől függjön, és mindjárt be is fejezem, olyan különbségek vannak, amelyekre rámutat a ö, tanulmány. A főigazgatóság is erre korábban felhívta a figyelmet. Látjuk tehát, hogy jelentős a különbség az országok között, nem csak azért, mert strukturális különbségek vannak, más a gazdaságok mérete, hanem különböző rendszerek fejlődtek ki a különböző tagállamokban a támogatás területén. Azt hiszem, hogy itt is erőfeszítést kell tegyünk, meg kell ismertetni a legjobb gyakorlatokat, amelyek az administratív terhet csökkenthetik. Madame Klass. Klass asszony. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Danke auch. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet mondok a jelentéstevőnek is, aki saját kezdeményezésű jelentésével egyes részletekkel foglalkozik az egyszerűsítés érdekében. Remélem, hogy sikeres lesz ezen vállalkozásában. Nem megy közvetlenül a részletekbe, de az, hogy általánosságban beszélünk a bürokrácia csökkentésről, az nekem túl kevés, évek óta beszélünk erről. Éppen ezért konkrét javaslatokra van szükség. Az elmúlt ciklus során ez az ügy függőben maradt, amikor arról vitáztunk, hogy valamennyi rendeletet egyben kell összefogni, és még ott van a közös piac szervezés a bor vonatkozásában, és ezt nagy bürokrácia leépítésként adtuk el. A kollégák szeretném, hogyha ezzel az érzékeny témával foglalkoznának, hiszen az a remek elképzelésünk volt, hogy ezzel a bor közös piac szervezőssel, hogyha technikai lehetőségek vannak arra, akkor ezeket a lehetőségeket a bizottság merítse ki. És a bor vonatkozásában valamennyi hatáskört a közös piac szervezésben különítsünk el. A bizottság ezt annak idején megígérte, de aztán nem hajtotta végre. Ezzel még egyszer foglalkozni kell, és itt nem csupán a borról van szó, ha megnézzük a gabona vagy a tej területeit, ott valamennyi kiegészítő szabályozás létezik, jó lépést tettünk volna az egyszerűsítés irányában, hogy az új kommunikációs technológiákat használnánk, és akkor bizonyosan tettünk volna a rendet végrehajtása érdekében. A megerősített ellenőrzésről is szó esett, és arról, hogy európai szinten egyszerűsített eljárásra van szükség, ugyanazon versenyfeltételek kialakítása érdekében, ez is fontos téma lehet, amelyet kiemelhetünk. Örülök és hálás vagyok, hogy ilyen jelentést fogalmazhatunk itt meg a mezőgazdasági szakbizottságban, és remélem, hogy nagyon sok konkrét példát fogunk majd találni. Ebben nagyon reménykedem. És mindez csak a mezőgazdasági politika jobb végrehajtását szolgálhatja. Köszönöm. Patrón Neves asszonynak adom most meg a szót. Köszönöm szépen. A kérdés az egyszerűsítés. Illetve a bürokrácia leépítése. Nem új dolog ez. Már hosszú ideje beszélünk róla. Alapvető fontosság, hogy tegyünk valamit. Most, azonnal. 2005-ben de lehet, hogy már korábban felvetődött ez a gondolat, és szerintem mindnyáján egyetértünk, hogy nem igazán sikerült áttörést elérni. Úgyhogy ez a téma időről időre újra meg újra felvetődik. Előre kellene lépnünk. Ashworth út jelentése szerintem jelentős lépés, a jó irányba halad, és gratulálok ehhez. Úgy gondolom, hogy figyelembe véve a bürokrácia felszámolásának fontosságát, nem szabad figyelemen kívül hagyni azt sem, hogy a gazdákról van itt szó, azok az emberek, akiket érintettek a gazdák. Az Európai Bizottság némi eredményt is fel tud mutatni. A számok azt mutatják, hogy van előrelépés. Csak hogy az előrelépés inkább a különböző testületeknél, és nem annyira az egyes gazdáknál jelentkezik. Én azt szeretném mondani a jelentéskészítőnek, hogy kérem, ne feledkezzen meg arról, hogy ez mennyire fontos az egyéni gazdák számára. Nagyon sok időt pazarolnak az adminisztrációra, nagyon nagy nyeresége lenne, hozama lenne az egyszerűsítésnek a gazdák számára, az egyéni gazdák számára. A második dolog, amit mondanék, az az, hogy nagyon sok gazda, különösen az én országomban, Portugáliában, déli részen nem annyira jól képzett, mint amennyire mi szeretnénk, és nem annyira érti az összes bürokratikus előírást, amit az EU rájuk ró. Ennek eredményeképpen egy csomó lehetőségből kimaradnak. Például az az elképzelés, hogy helyi, nemzeti módszereket alakítanának ki, vagy alakítanak ki, arra, hogy a kap lehetőségeit kihasználhassák a helyi gazdák, nagyon jó lenne. Elnök úr, Alves úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném mondani, hogy részünkről Ashworth úr iránymutatásai elfogadhatóak, különösen a, az a gyakorlati megközelítés, hogy a termelő szemszögéből nézzük a dolgokat. Igazából én információt szeretnék kérni azzal kapcsolatban, hogy milyen nyerességgel fog járni az egyszerűsítés folyamata, illetve szeretnék gondoskodni arról, hogy a régiók és a tagállamok is kiveszik a részüket a probléma megoldásából. Egy csomó kiegészítő szabályozást foganatosítanak a tagállamok, ami miatt a termelő szintjén az egyszerűsítési eljárás nem mindig hozza meg a gyümölcsét. És időnként, bár helyi szintű adatbázisok is működnek, ugyanazokat az adatokat kérik újra meg újra a helyi szinten és a központi szinten. Ez azt jelenti, hogy felesleges, feleslegesen töltik ezzel az idejüket a gazdák, a kormányok pedig jobban tennék, hogyha a helyi hatóságoktól szereznék be az információt, és nem kérnék újra azt az információt a gazdától, amit már ő megadott. Fontos lenne, hogy az egyszerűsített módszereket az idő megtakarítás érdekében helyi és regionális szinten is alkalmazzák. Köszönöm. Kalininski asszony, asszony, bocsánat, elnök helyet, helyesbít. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves hölgyeim és uraim, az az érzésem, hogy a kap egyszerűsítésére irányuló ö, intézkedések, azok az intézkedések, amelyek a bürokráciát hivatottak csökkenteni, ö, alapvetően a kap fellépés volumennyét kívánják visszaszorítani, csökkenteni. Például egyes piacokon az intervenció gyengül, megszűnik. Az ilyenfajta fellépés gyöngíteni a kapot a mezőgazdaság és piaci beavatkozás lehetősége a stabilizációt szolgálja, illetve a piaci zavarok kiküszöbölése. Tehát láthattuk például, kiváló példa volt nemrégiben a tejpiac zavara. A kap eljárásainak egyszerűsítése oltárán nem szabad feláldozni magát a közösségi politikát. Ez nem lehet célja az egyszerűsítésnek. A kap előtt ráadásul új kihívások állnak, globális kihívások. Nem válaszolhatunk a globális kihívásokra, annélkül, hogy összefognánk az EU-ban. Köszönöm szépen, ez Garcia kollega. Köszönöm, elnök úr. Minden bizonyal igaz, azt mondják a gazdák, hogy kevesebb adminisztrációt akarnak, hatékonyabban akarnak dolgozni. A technológia sokat fejlődött az elmúlt években, úgyhogy ez észszerű és lenne. Szeretnék, hogyha egy ablakos rendszerben intézhetnék az ügyeiket, ami teljesen logikus is. Ez az egyik dolog. A másik dolog viszont az, hogy olyan dolgokat akarnak megvalósítatni a bizottsággal, amit a bizottság nem szeretne, és amire mi sem vagyunk kíváncsiak. Például a közös piaci szabályozás akarják újra bevezetetni. Ez nem működött a tejágazatban, a borászatban sem. Tehát a túlzott egyszerűsítés egy csomó területen inkább károkat okozna. Sok a panasz, és nagy a nyomás a disztribútorok, kereskedők részéről a termelőkre. Nagyon óvatosan kell tehát eljárnunk. Természetesen Lehetővé kell tenni, hogy a zöldség és gyümölcs termelők például megvegyék magukat a nyomással, az élelmiszerláncból eredő visszaélésekkel szemben. Meg kell vizsgálni azt is, hogy a közösségi normákat nem akarják ezt szétverni mert lehet, hogy az Európai Bizottság arra törekszik burkoltan, hogy visszaállamosítsa, tagállami szintre visszavigye a kapot. Láttuk, hogy időnként elsiették a döntéseket, és helytelen döntéseket is hoztak. Gondoskodni kell arról, hogy ne egy jövőbeli kap újraállamosítás zajoljék előfordulhat, hogy olyan helyzet áll elő a bizottság tevékenysége nyomán, hogy még nagyobb lesz a bürokrácia. Szeretném, hogyha az Európai Bizottság alaposan átgondolná, hogy mit jelent ez a változtatás. Tudni kell azt is, hogy együtt döntésben vesz részt a döntéshozatalban a parlament. Jó lenne, hogyha nem további problémákat kell tennénk, hanem megoldanánk a jelenlegieket. Köszönöm, elnök úr. Tájékoztatom önöket, hogy rögtön ezután a napirendi pont után a szóbeli kérdésről kell szavaznunk, tehát ne menjenek el, Albert Dess kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Húsz éve vagyok parlamenti képviselő. Nem akarok olyan rendezvényekről szólni, amelyek valamit tesznek az egy, a bürokrácia egyszerűsítése, ö, csökkentése érdekében. Nagyon sok szerencsét és sok sikert kívánok a jelentéstevőnek. Híres lehetne, ő lenne az első, aki eléri az egyszerűsítést, hiszen parlamentként sem sikerül elérnünk a bürokrácia leépítését. Kedves kollégák, hogyha elmesélném önöknek, de sajnos nem elég az idő erre, hogy az elmúlt hónapokban az új asszisztensi statútummal mi mindent tapasztalhattam, nos ez minden egyéb, mint bürokrácia leépítés. Csak az adminisztrációval foglalkoztam, és most nem akarom ezt elmesélni önöknek, nek mindent feljegyzek, és át fogom adni majd egy humoristának, aki remek darabot tud ebből készíteni. Ez a valóság a bürokrácia leépítés tárgyában nem minden bürokráciáért Európát teszem felelőssé. Nagy része van ebben a tagállamoknak is, Németországnak is, de néhány évvel ezelőtt éltem egy javaslattal, és sajnos ez nem ment tovább, tehát még egyszer élnék ezzel a javaslattal. Európában van egy bizonyos számú gazdálkodó. Tudjuk, hogy a következő években talán 10% vagy 5% vagy 15%-kal kevesebb gazdálkodó lesz hogyha valóban le akarjuk építeni a bürokráciát, akkor a mezőgazdasági főigazgatóságnál foglalkoztatott személyzet szemet ugyanolyan százalékkal kell csökkentenünk, mint amennyivel kevesebb gazdálkodó lesz. Hogyha ott kevesebb személyzet lesz, akkor fog csak sikerülni a bürokrácia leépítése. Grazie, Albert. Köszönöm, Albert. Mart Mark Tarabella. Nagyon röviden, elnök úr, úgy gondolom, hogy a környezetvédelmi kritériumok figyelembe vételénél nagyon sikamlós talajra téved az előadó. A különböző tagállamok helyzete nagyon különbözik, és amikor nagyon sokféle feltételnek kell megfelelnie a gazdának, és amikor azt látja, hogy az ellenőrzések nem is mindig igazán konstruktívak, időnként azért eh, szankcionálnak gazdákat, eh, mert valamit eltévesztettek, de nem eh, feltétlenül akartak csalni, akkor a gazda elveszti a talajt. Nagyon jó lenne, hogyha csak 4-5, maximum 4-5 kritérium vonatkozna egy-egy gazdára, hiszen borzasztó sok joga és kötelezettsége van a gazdáknak, amelyek nem átláthatóak, nem érthetőek. Én szeretném, hogyha erre összpontosítanánk. Köszönöm. Martin Auslin, aztán Dante asszony. Az a félelmem van, hogy ez a bürokrácia leépítés egy politikai küzdelem terminusába válhat, amivel választásokat lehet nyerni, vagy éppen nem. Van egy bajor megbízott, aki a bürokrácia leépítésével foglalkozik hivatalból, ugyanakkor hatalmas akta hegyeket termel ez a személy. A megoldás egy része talán abban el, hogy az elektronikus lehetőségeket jobban kihasználjuk, így a hatalmas papírhegyeket csökkenteni lehet. De sok előírás éppen a kis termelőket védi, tehát mindent nem lehet kidobni az ablakon, és éppen ezért jó lenne, hogyha egy problémával foglalkoznánk, ami a bürokrácia leépítését illeti, hiszen ez a, a kereskedelmi szervezetek saját ellenőrzési menedzsmentjeiket építik fel, és amit az egyik oldalon elveszünk, az a magángazdaság területén pedig újra felépül. Ez egy olyan bürokrácia rész, amihez nem nekünk van közünk, hanem itt az értékesítés és egyéb igények kapcsolódnak ehhez. Ami aztán többe kerül a gazdálkodóknak, és hatalmas ráfordítást igényel a részükről. Dante kolléganő. Köszönöm szépen, elnök úr. Reális-e az, hogy egyszerűsítünk egy politikát, amely több mint egy vagy másfél millió, nem is tudom hány millió gazdaságra vonatkozik, és mindennyi gazdaság persze különbözik. Meg vagyunk győződve róla persze, hogy a korábbi politikának a korlátai kiderültek, de az egyszerűsítés nem jelenti azt, hogy teljesen át kell alakítani azt az egyedi támogatási rendszert, ami 17-18 évvel ezelőtt került bevezetésre néhány egyszerűsítési intézkedésről beszéltek itt a kollégák, meg néhány integrációs intézkedésről a feltételekhez kapcsolás esetében nem lenne jobb, hogyha inkább az eredményt írnák elő, mint sem az eszközöket? Mert az eszközök mindig a helyi sajátosságokon múlnak. Az a tapasztalatom, hogy két gazdaság sosem ugyan olyan, és nem lehet őket egyetlen öntőformába begyömöszölni. Jó lenne, hogyha nem is próbálnánk ezt, és nem próbálnánk eh, az egyes szabályokkal egymásra licitálni. A tutti quanti, ora io... Köszönöm, Dantan úr, mindenkinek köszönetet mondok. Most pedig megkérdezem az Európai Bizottság képviselőt, hogy fel kellene szólalni. Igen? Száza Vadenájer asszony a szó. Oui, tout d'abord, c'est pour vous remercier, monsieur... Igen, elnök úr, mindenek előtt köszönetet mondanék önnek, illetve jelentésük előadójának. Nagyon jó, hogy egy saját kezdeményezési jelentést készítenek, és ezzel egyszerűsítésről itt a parlamenten belül tudunk egy vitát folytatni. A bizottság számára nagyon fontos az egyszerűsítés, és 2005-2009 között felgyorsult a folyamat, most pedig a jövő felé kell fordulnunk, és meg kell néznünk, hogy milyen tennivalóink vannak még. Úgy gondolom, hogy a parlament kontribúciója igen fontos lehet, a bizottság egyedül semmit nem tud tenni. Nagyon fontos a tag tagállamok, a gazdálkodók és a parlament javaslatait is megvizsgálni. Úgyhogy folyton keressük az új és új ötleteket, ami a jövőt illeti, szeretnénk intenzívebbé tenni a kapcsolatainkat a gazdákkal, többek között, és 2009 márciusában a kommunikációnkban a Harvest Experience programról is szóltunk. Nagyon fontos lenne, hogy a bizottság közvetlenül kapcsolatba kerüljön a gazdákkal, és az egyszerűsítésre jó ötleteket kapjon a jogszabályok bonyolultsága persze nem csak a közösségi jogszabályokból ered, hanem a nemzeti, sőt regionális szabályozás is egyszerűsítendő lenne. Nagyon sok a tennivalónk, úgyhogy intenzívebbé tettük a kontaktust a különböző tagállamok képviselőivel is, és van egy szakértői csoport, amely az egyszerűsítéssel foglalkozik. Azt hiszem, hogy ez a megfelelő fórum arra, hogy a jó gyakorlatokat, jó recepteket kicseréljük. Nagyon sok jó tapasztalat van a tagállamokban, nagyon jó lenne ezeket kiterjeszteni európai szintre is. Ez az egyik fontos dolog az elkövetkező hónapokra, évekre vonatkozóan. Érdeklődéssel várjuk az önök jelentésének a tartalmát, és természetesen figyelembe fogjuk venni azt a jövőbeli cselekvésünk során. Köszönöm, elnök úr. Ha egyetértünk, akkor most ezt a pontot elhagyhatjuk, és közvetően rátérünk, vagy van valaki, aki még hozzá akar szólni? Elnézést. Tessék. A jelentéstevő a szó. Um, Köszönöm szépen, elnök úr, csak nagyon röviden, ha megengedi. Mineket köszönetet mondanék eh, a kollégáknak az észrevételeikért. Látom, hogy van egy elvárás, egy kívánság, hogy a bürokráciát ö, csökkentsük, ugyanakkor van egyfajta ö, berzenkedés, és hogy ó, hát mindenről már annyit hallottunk. Remélem, hogy sikerül eredményt elérni, de mindenképpen elmondanám önöknek, hogy nem az a feladatom, hogy újra feltaláljam a kapot, majd esetleg George Lyer a kap jövőjére vonatkozó jelentésében foglalkozik ezzel. Én néhány korlátozott specifikus területre szeretnék összpontosítani. Három kulcsfontosságú területet találtam, amelyek folyton újra meg újra felvetődnek. Az első a hozzáférhetőség a közös agrárpolitikához. Krista Klaas beszélt a közös piaci közös piac szervezéshez való hozzáféréshez folyton felvetődik az a vélemény, hogy gondoskodjunk arról, hogy fennmaradjon a kap, hogy közös agrárpolitika maradjon az egész közösségben, legyen ilyen politika. Egy folyamatos probléma a helyi, a regionális szint, illetve a jó gyakorlatok megosztásával is foglalkoznunk kell. De hadd ismételjem meg, hogy nagyon köszönöm a kollégáknak az észrevételeiket, és ösztönzöm őket, ösztönzöm önöket, hogy továbbra is forduljanak hozzám, és osszák meg gondolataikat velem. Avanti, buon lavoro! Köszönöm, Asvarc úr! Jó munkát kívánok ezzel a kényes és bonyolult témával kapcsolatban. Akkor ugorjunk, a 11-es, ugorjuk át a 11-es pontot, és rögtön nézzük meg a szobai kérdés ügyét. Ma délelőtt a koordinátorokkal megindítottuk ezt a vitát, és azt határoztuk el, hogy elkészítjük a szóbeli kérdést az Európai Bizottsághoz címzetten, ezzel a nem hivatalos Európai Bizottsági dokumentummal kapcsolatban, amely a költségvetési reformjára vonatkozik. Elkészítettünk tehát egy szöveget, ahol pontos kérdéseket teszünk fel az Európai Bizottságnak. Ez egy egyoldalas szöveg, amelyet kiosztottunk önöknek, és ezzel a szöveggel kapcsolatban kell szavaznunk, mert hogyha egyetértünk, akkor így járhatunk el a kérdéssel kapcsolatban, ahogyan erről előtt határoztunk. Remélem, hogy át tudták nézni ezt a szövegtervezetet, és hogyha egyetértenek, akkor a titkárság azt mondja, hogy hivatalosan szavazásra kell bocsájtanom ezt a szöveget. Tehát felteszem a kérdést, hogy egyetértünk -e ezzel, ki támogatja ezt a szövegbeli kérdést, az emelje fel a kezét. Ki ellenzi? Rendben. Kitartózkodik. Senki nem tartózkodik, tehát egyhangulag benyújtjuk majd ezt a szóbeli kérdést. Köszönetet mondok ezért. Most pedig áttérünk a 11-es pontra. Speciális intézkedések a legkülső régiók javára. A bizottság néhány módosítást javasol a 247-2006-os rendelet tárgyában, a legkülső régiókban alkalmazott egyedi mezőgazdasági intézkedésekre vonatkozóan a fő módosítások a mentesítések kiterjesztése, bevezetése, alkalmazása a cukor és a tej ágazat tárgyában. Az ezzel a témával kapcsolatos eljárás megváltozik. Konzultációs eljárás helyett együttdöntési eljárást fogunk alkalmazni a Lisszaboni szerződés december 1-i hatályba lépését követően. A jelentéstevő Alves úr, akinek meg is adom a szót, hogy mutassa be nekünk a dolgok állását. Tiéd a szó, Luis Paulo. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentés a rendelet módosításával foglalkozik, és konkrétan azzal, hogy milyen derogációkat kapnak a közös piaci szabályozás alól a legkülső régiók. Itt 2010. januári hatályba lépésről van szó. Már a kezetektől fogva mindenki, aki részt vett a munkában, gyorsan szeretett volna előre haladni, oly módon, hogy az év végéig, 2009 végéig elfogadásra kerüljön a jogszabály, és tényleg hatályba léphessen, amikor azt tervezték. Persze nekem is ugyanez a célom. De csomó minden nem rajtunk múlik, sajnos. A titkárságunk csak október másodikán kapta meg a bizottsági javaslatot, Október 16-án a tanács megvizsgálta a javaslatot. Most a múlt héten azt hallottuk, hogy Portugália kételjeinek adott hangot. Az Európai Bizottság javaslat jogalapját illetően, és ezért a tanács újra akar foglalkozni a javaslattal. Úgy tudjuk, hogy tegnap vetődött ez fel a rendkívüli agri tanácsülésen. Mint tudja, elnök úr, itt együttdöntésről van természetesen szó, hogy várjuk az új bizottsági javaslatot, hogy újra munkához láthassunk. A regionális fejlesztési szakbizottság is véleményt kíván készíteni, tehát ennek elkészültén is múlik az, hogy mikor szavazhatunk. Ez valószínűleg azt jelenti majd, hogy az eredeti menetrendet a parlament nem tudja majd tartani. Együtt döntés alatt folytatódik a munka. Minden azon múlik, hogy a bizottság mikor küldi el az új dokumentumot az új jogalap alapján. Adesso do la parola. Nem, Alves úr, most pedig Mato képviselő kapja meg a szót, mielőtt a bizottságnak adná meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Elvesz úrnak, az előadónknak az észrevételeiért. Ez jó lett volna, hogyha az egyszerűsített eljárásban sikerül ezt az új szabályozást gyorsan elfogadtatni, hogy ne késlekedjünk, nem egyszerűen az új eljárások bevezetése miatt, hanem azért, mert minden gazdának fontos, és minden szerepvállalónak fontos a jogbiztonság. Szeretnék tudni, hogy jövő január 1-től az új intézkedések hatályba lépnek. Most pedig ugye azt halljuk, hogy jogi kételyek vetődtek fel Portugáliában, egészen értem ezt az egészet, ha a hatos cikket elolvasom, ami nagyon fontos, akkor azt találom benne, hogy a tej termékek, amelyeket iparilag dolgoznak fel, az év végéig kerülnek csak a szabályozás hatására. A tejpor esetében viszont 2013 végéig érvényes a szabályozás. Nyilvánvalóan pénzügyi érdekek is vannak a háttérben, úgyhogy olyan átmeneti intézkedésről van szó, akkor nem értem, hogy mi a probléma. Anélkül, hogy érintenénk állattenyésztő ágazat érdekeit szeretnénk egy módosítót benyújtani a hatos cikk hatájának meghosszabbítására. Ez egy átmeneti intézkedés, nem tudom miért szerepel a 2013 a Regi Bizottság véleményét elolvassuk majd, akkor mindenképpen összeállhat egy jó jelentés. Nagyon fontos a legkülső régiók esetében ez az intézkedés sorozat. Én a Kanári-szigetekről jövök, úgyhogy tudom. Patrão Neves. Köszönöm, Mát úr. Patrão Neves kért szót. Ez a itt az ultraperiférikus vidékről van szó nagyon fontos, hogy ezt az egyszerűsített eljárás keretében vigyük előre. Tudom, hogy ezzel most problémák vannak. Hadd mondjam el, hogy ö, igen, technikai jellegű jelentésről van szó a módosítások benyújtásának lehetősége, vagy hát aspektusok feltárásának lehetősége igencsak korlátozott. Tény azonban, hogy kaptunk inputot, amikor a bizottság először felvázolta ezt a dokumentumot. Fontos, hogy most az együttdöntés során előrébb lépjünk. Szeretnék néhány kérdésre kitérni. Először is. Hogyha problémát okoz, az döntés, akkor lehet, hogy nem január 1-én lépne érvényben 2010-ben, hanem fél évvel később. Csak gondoljunk arra, hogy ő milyen szimbolikus hátrány érni a gazdákat. Ezt ők úgy tekintenék, ezt a későbbi hatályba lépést, mint szerencsétlen dolog, de hát nem ennél súlyosabb. A dokumentumot tehát javízhatjuk. Van lehetőség további elemeket is belevinni, amelyek a ö, legtávolabb eső vidékeket kedvezőbb helyzetbe hozná az Európai Unióban. Úgy gondolom, hogy nagyon oda kell figyelni minden oldalról. Ne felejtsük el, jó dokumentum kell, a jó dokumentum pedig azt jelenti, hogy a legtávolabbi vidékek érdekeit képviseli, hiszen ezek érdekében dolgozom. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm. Megkérdezem az Európai Bizottságot hozzá kívánne szólni. Chiara Imperio, vagy Divan úr. Prego. Tessék. Ehm, Köszönöm, elnök úr, röviden fogok hozzászólni, mert azt hiszem, hogy ez az ülés vége már. Természetesen a bizottság csak jegyezheti, hogy